Meine Damen und Herren, liebe Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Nem szeretném, ha túl nagy késéssel kezdenénk. Tudom, hogy Pervans Berez, Perez jelentés tevőnk már úton van, elindult az irodájából, mindjárt itt lesz, és addig kihasználom az időt, és néhány adminisztratív ügyet intézzünk el. Először is szeretném elmondani, hogy ma teljes tolmácsolási rezsimmel működünk, azaz mindenki az anyanyelvén beszélhet és kap fordítást az anyanyelvére. Napi rendel kapcsolatban nem érkezett hozzám semmilyen módosítási igény kérés, ezért úgy tekintem, hogy elfogadtuk a napi rendet. Ma, ami engem illet semmilyen közlendőm nincs, csak annyit mondanék, hogy ma van az a nap, amikor Pervans eh, Perez hivatalosan is benyújtja a jelentését, holnap küldjük ki ezt eh, fordításra, francia nyelven készült a jelentés, és tudják talán, hogy eh, sikerült az angol fordítást legalább átnyomni, úgyhogy angol nyelven is rendel, rendelkezésre fog állni a jelentés, ha jól emlékszem, május 17-én. Tehát, ha Pervans egyetért ezzel, és szerintem nincs kifogása, akkor gondoskodni fogok arról, hogy már holnap a francia nyelvű változatát a jelentésnek megkapják. megkapták az március 18-i ülésünk jegyzőkönyvét, kérem, hogy ezt vegyék tudomásul, és ugyanúgy az előző április 29-i koordinátorülés jegyzőkönyvet is megkapták, és ezt is jóvá hagytuk. Rátérve a mai ülésünkre, ebben a formánkban a nyári szünet előtt ez az utolsó ülésünk, amikor egy tematikus anyagot fogunk megvitatni. Regina Bastos kolléganőnk dolgozta ki, készítette el ezt a munka dokumentumot, aminek a címe a gazdasági exit stratégiákról, pénzügyi és monetáris aspektusok, KKV-k innováció és a fenntartható növekedés új lehetőségei. Ez nagyon tág terület, és csodálom a kolléganőnk bátorságát, hogy egy ilyen nagy területet lefedett és sűrítve egy ilyen kiváló dokumentumot készített el és bocsátott rendelkezésünkre. Kérem, hogy úgy járjunk el, mint ahogy szoktunk. Á, megérkezett Pervans Berez. Erbasz Pervans. Most éppen az elején járunk az ülésünknek. Kérem tehát Reginát először, hogy röviden ismertesse a jelentésének a legfontosabb elemeit, és ezt követően folytatjuk majd le az eszmecserét. Azt terveztük, és ezt láthatták a napirendben, hogy 17 óráig beszélünk, vagy lehetünk itt, de hát ez nem érti azt, hogy itt kell maradnunk ott okvetlenül 5 óráig. Mielőtt átadnám a szót Reginának, szeretnék üdvözölni egy látogató csoportot, diákokat, akik a Focus Europe kezdeményezés kapcsán kerültek kiválasztásra, nem csak az érdeklődésük miatt, hanem azért, mert rendkívüli jól teljesítettek, így jöhettek el Brüsszelbe. Nagyon örülök annak, hogy Európa ifjúsága is egyre inkább részt kíván venni az európai munkában, így az Európai Parlament szakbizottságainak az üléseit és érdeklődéssel követi még egy idősebb úr kíséri őket, aki korábban pénzügyi vezető volt Németországban. Regina Pásztöszöné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, engedjék meg, hogy bemutassam, ismertessem önökkel a tematikus munkadokumentumomat. Pervons Pérez asszony jelentéséhez kapcsolódik ez az anyag, és remélem, hogy hasznos lesz ez az anyag is, még mielőtt a jelentés végső, végső formáját is megkapják. Én olyan kérdésekre koncentráltam, amelyeket rögtön a címben is felsoroltam. De mindenek előtt egy szemponttal szeretnék kiemelten foglalkozni, ez pedig a KKV-knak nyújtott támogatás az Európai Unióban. Mielőtt rátérnék az ajánlásokra, amelyeket a anyag végén találnak meg, Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egy lejtmotívum, lejtmotív, egy vezér vonala van ennek az egész anyagnak. Ez pedig az, hogy a válságból a szabadság, a szolidaritás és a felelősség hármas jelszavának a zászlaja alatt tudunk a legkönnyebben kilábalni. A szociális igazságosság kapcsolódik természetesen ehhez a három fő koncepcióhoz. És nyilvánvaló, hogy még mindig tart a gazdasági, szociális és pénzügyi válság, és nem csak az, hanem ez értékek válságáról, értékválságról is beszélhetünk. Rátérnék most konkrétan az anyagra. Azzal kezdeném, hogy a kis és közép vállalatok jelentik az Európai Unió gazdaságának a motorját. Ha magunk akarjuk, magunk mögött akarjuk hagyni a válságot, akkor fontos, hogy az innovatív KKV-kra koncentráljunk, hiszen rajtuk keresztül valósulhat meg a gazdasági növekedés, és általuk erősödhet a szociális piacgazdaság. Meg kell haladni a jelenleg megfigyelhető tendenciákat, amelyek talán úgy írhatók le, hogy megpróbálják korlátozni a versenyt. Minden tagállamból azt halljuk, hogy milyen borzasztóan nehéz helyzetben vannak. És azt is tapasztaltuk, hogy a válság kitörése után a kormányok szinte azonnal mentőcsomagokat dobtak a bankoknak, de elég sok időbe telik, míg ez a pénz eljut a KKV-khoz, pedig a KKV-k nagyon nehéz helyzetben vannak, és nagyon nehezen jutnak hozzá forrásokhoz, hitelekhez. Hogyha itt nem történik előrelépés, ebből nagy probléma lesz, ezért mindenképpen kívánatos, hogy megkönnyítsük a KKV-k hitelekhez való hozzáférését, szükség lenne több garanciára és egyéb támogatási formákra a KKV-k részére. A belső piac kell, hogy ilyen új lehetőségeket tudjon nyújtani. Bizonyos mértékig szükség lenne valamilyen összeurópai platformra, amely hozzáférés biztosítani a KKV-k számára a legkülönbözőbb olyan tevékenységekhez, amelyekhez egyébként nem férnének hozzá. Tehát a KKV-k támogatását tenném talán első helyre, mert csak ezáltal tudunk a kereskedelem számára kedvező környezetet kialakítani, és csak ilyen környezetben eh, tudnak a vállalatok határon átnyúló módon is eh, tevékenykedni. Fontos az is, hogy még egy további eszközt is alkalmazzunk. Ez pedig a Small Business Act, a kisvállalkozói intézkedés csomag, amit véleményem szerint át kell dolgozni, rugalmasába kell tenni, ugyanis a Small Business Act-et át kell gondolni még egyszer, és talán a jelentéstevőnek is ajánlanám, hogy ezt a szempontot a jelentésében is domborítsa ki. Az Európai Unióban a Small Business Act kapcsán is leszögezhetjük, hogy a tagállamok rendelkeznek elsősorban kompetenciával ezen a területen, de az Európai Unió ellenőrizheti azt, hogy a szociális komponens valóban olyan kiemelt szerepet kap-e a tagállamok stratégiájában, amit az Unió szükségesnek tart a társadalmi kohézió erősítése érdekében. Konkrét intézkedésekkel is szólok a jelentésben. Például egy ablakos rendszerre lenne szükség, hogy egy helyen intézhessék adminisztratív ügyeiket a kis- és középvállalatok. Még mindig nagyon sok a bürokratikus akadály, és ezeket eh, el kell távolítani, meg kell szüntetni. Ez az egyablakos rendszer, amely egyébként már több tagállamban működik, további impulzusokat igényel, tehát más helyen is létre kellene hozni ilyen központi egyablakos ügyintéző pontokat. Egy további kérdés, amelyel foglalkozom, az idősebb munkavállalók tudásának a hasznosítása. Azt javaslom, hogy egyfajta hálózatot hozzunk létre. Miről is van itt szó? Az idősebb munkavállalók általában a pályafutások vége felé a munkaerőpiac elhagyására készülnek, hiszen nyugdíjba vonulnak eh, hamarosan, de Európa gazdaságának a fellendítése érdekében az ő eh, széleskörű tudásokat fel kellene használni. Ezért nagyon jó lenne, hogyha létrehoznánk egy európai hálózatot amely az idősebb munkavállalók tudását, ismereteit eh, tudná összegyűjteni. Az általam elkészített munka anyagban beszélek arról is, hogy a KKV-k általában helyben eh, teremtenek eh, fontos eh, hozzáadott értéket, és a gazdasági problémák megoldásához hozzájárulnak. Hogyha például arra gondolunk, hogy nagy építőipari eh, projektek eh, is eh, nagyban segíthetnek a válságból való kilábalásban. Nos, látnunk kell azt is, hogy azért automatikusan nem garancia a sikere, akkor, hogyha nagy közbeszerzések kapcsán nagy megbízásokat kapnak vállalatok, de az mindenképpen lényeges, hogy helyben is próbáljuk a növekedést beindítani, és itt van nagyon fontos szerepük a KKV-knak helyben, a helyi szinten ott, ahol tevékenykednek, tudnak nagyon fontos munkahely teremtő tevékenységet végezni, és ennek megint csak sok pozitív hatása van a helyi közösségekre, ezek különösen a mm, nem nagyon sűrű népességű területeken fontos, ahol a lakosság számára nem sok más lehetőség van eh, munkahelyek eh, megtalálására. Az intézkedések eh, révén új értéket kell teremteni, és a GDP növekedéséhez hozzá kell járulni ezekkel az intézkedésekkel, valamint javítani kell a foglalkoztatást. Az Európai Unióban 20 millió KKV van, és hogyha minden eh, KKV egy plusz eh, munkahelyet tudna teremteni, akkor az azt jelenti, hogy 20 millió új munkahely jönne létre. Ez pedig minden bizonyal hozzájárulna a gazdasági növekedés eh, erősödéséhez, és nagyon pozitív hatással lenne ennek szociális szempontból is az egész társadalomra. Egy másik kérdés külpolitikával függ össze. Az újonnan felálló Európai Külügyi Szolgálatot is jobban be lehetne vetni annak érdekében, hogy a KKV-k számára megkönnyítsük a határon átnyúló tevékenységet. Egy további kérdés az innováció. Az innováció is eh, gazdasági növekedést indukál, ezért annyira fontos az innováció az ipar és az egész gazdaság számára. Nagyon fontos, hogy új partneri kapcsolatok jöjjenek létre az ipar, a vállalatok és az egyetemek között. Ez hasznos az egyetemek, de nagyon hasznos a kis és középvállalatok számára is. Támogatnunk kell az innovációt a tudás alapján hiszen ettől függ az egész Európai Unió jövője. Három ágazat különösen fontos, vagy három terület különösen fontos. Innováció az egészségügy területén, ez szerintem egy kiemelten fontos terület, különösen el arra az öregedésre, az társadalom öregedésére. A következő fontos terület a gépjármű ágazat, és végül nagyon lényeges lenne, hogy az Európai Unió a környezetvédelem területén is határozottabb intézkedéseket tegyen. Hát erre a három területre fogok koncentrálni, amikor ezt az anyagot tovább finomítom. Az oktatás jelentőségét is ki kell emelni, hiszen a jól képzett munkaerő nélkül nincs növekedés, csak megfelelő képzettséggel lehet igazából a munkaerőpiacon sikeresen elhelyezkedni. A 65 évesnél idősebb kocsoportok szerepe és kiemelten fontos, tehát biztosítani kell ennek az életkori csoportnak a munkaerőpiacon való részvételét meg kell hosszabbítani az idősek aktivitását. De közben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy egyre több fiatal kopogtat a munkaerőpiacon. Látjuk, hogy különösen nagy a munkanélküliség a fiatalok és az idősek körében. Ezért nagyon figyelni kell a foglalkoztatási szempontokra, és különös nagy figyelmet kell szentelnünk a fiataloknak és az időseknek. Amikor A kis és középvállalatok eh, fontosságáról és eh, jelentőségéről eh, beszélünk, akkor ki kell emelnünk a helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés fontosságát is. Az Európai Unióban azt látjuk, hogy a vidék sok helyütt elnéptelenedik, és ennek nagyon káros következményei vannak. Sok helyen elvándorolnak az emberek a falvakból, vidékről, és ennek a következménye a társadalmi kirekesztettség, a e, szegénység, az elszegényedés. Mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel a problémával is. És ezt úgy próbáljuk megtenni, hogy megpróbáljuk bennépesíteni újra a vidéket, és a KKV-k itt is nagyon fontos szerepet kaphatnak a gazdaság és a társadalmi kohézió erősítésében. Az informatika, az információs társadalom is nagyon lényeges szerepet tölthet be. Ennek a lehetőségeit is ki kell használni, annak érdekében, hogy a helyben lakók fontos részeseivé válaszanak a növekedésnek, a fejlődésnek. Végezetül eh, megállapítom az anyagomban, hogy a növekedés és a jólét egymástól elválaszthatatlan eh, fogalmak. Nagyon nehéz időket élünk meg, ezért eh, nagyon komoly, súlyos döntéseket is kell meghoznunk, de ezek a döntések feltétlenül szükségesek, elengedhetetlenek a jövőnk szempontjából több koordinációra, felügyeletre van szükség, és arra, hogy a tagállamok egy jól működő európai rendszerben egyre aktívabban vegyenek részt a felnövekvő nemzedékek érdekében. Ambiciózusaknak kell lennünk, és olyan Európára van szükségünk, amely betöltheti az éllovas szerepét a világban. Egy olyan Európát akarunk, ami válaszokat tud adni a jövő kihívásaira, hiszen nagy kihívások állnak előttünk és a gazdasági és társadalmi kihívásokat nem hagyhatjuk válaszok nélkül. Én mindig is azt mondtam, hogy az Európai Unió vezetői nagyon fontos döntéseket hoztak meg, és csak azt tudom remélni, hogy Európában a vezető politikusok dolgozni fognak azon, hogy Európa, ez a politikai projektünk megvalósuljon. De ez csak akkor következhet be, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy európai szintű lépésekre van szükség. Köszönöm szépen Regina Bastosnak, hogy bevezetett minket ebbe a témába. Azt javasolnám, hogy először a rapportőrt, Pervans Perezt kérjük fel a hozzászólásra, és utána jönnek a koordinátorok. Merci beaucoup, merci. Köszönöm szépen. Először is köszönöm elnök úrnak, hogy módosította az ütemtervünket ahhoz képest, ahogyan elképzeltük a múltban, mert így lehetőségünk van arra, hogy mindenki minden jelentéstevő, tematikus jelentéstevő is elmondhassa a véleményét még mielőtt a jelentést véglegesítenénk. Egy picit ugyan csúsztattunk Regina Bastosszal pontosan annak érdekében, hogy a határidőt betarthassuk, de így mindenki saját véleményét kifejtheti, és ennek a munkadokumentumnak pontosan az volt a lényege, hogy sajátos ö, ö, aspektusaira rávilágíthasson a viszánknak. E munkadokumentum, e tematikus munkadokumentum igen kritikus. Miért? Hogyha látjuk, hogy milyen számos kihívással kell megküzdeni Európának. Ezen, ezen kihívások közül az egyik legaggályosabb kihívás bizony a munkahelyteremtés. Hogyha nagyvállalatok és a kis- és középvállalatok stratégiáit vizsgáljuk meg, vizsgáljuk meg persze a KKV-k piacra jutása nagyon fontos, de látjuk, hogy ma a legjelentősebb munkahelyteremtő erő a kis- és középvállalatok egésze. Támogatnunk kell tehát ezt az aspektust. Számos gondolatot támogatok, például az egyablakos ügykérdését, a, a különböző nemzedékek közötti szolidaritás eszméjét, az idősekre való különös gondolást, egy dolog most azt hiszem változik a társadalmi megfontolásokban, az idősekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az idősebb munkavállalóknak gyermekeik, unokáik vannak, és egyre inkább tudatában vannak az idős munkavállalók, tudatában vannak annak, hogy mit hagynak majd az utódaikra, gyermekeikre, unokáikra, hogy esetleg milyen terhet rónak a fiatalabb nemzedékekre, például a nyugdíjfinanszírozás tekintetében. Pontosan az a gondolat, hogy az időseket akár önkéntes alapon, akár nem mozgósítsuk egy hálózaton belül, hogy a tapasztalataikat megosszák a fiatalabbakkal, azt gondolom, hogy a nemzedékek közötti nagyvonalúság szempontjából nagyon érdekes lehet. Az eszmecserénk során három gondolat ütött meg különösen a képzés, oktatás kihívása. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést figyelemmel kell követnünk. Itt ezzel együtt két másik tematikát is és nehézséget is megközelítenék, képzés, szociális párbeszéd megszervezése, és bizonyos szolgáltatások kiszervezése. A kis és középvállalkozások e három területen nehézségekkel küzdenek. Miért? Mert ezek egyszerűen kis és középvállalatok. Vannak ö, ö, gazdag, ö, kidomborítandó aspektusok, viszont olyan képzési ö, ö, szociális párbeszédre lehetőséget adó platformokat kellene kidolgoznunk, amelyek lehetővé teszik, hogy mindezt megszervezzük. Azt a gondolatot is felvetettük, hogy de hát aztán azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mindezt hogyan lehet számszerűsíteni, ha kiszervezzük a szolgáltatások kis- és középvállalatok szintjén, ezt nem lehet csak alacsony költségek mellett megtenniük. De hogyan lehet például a takarítási vagy, vagy esetleg más típusú szolgáltatásokat, számviteli szolgáltatásokat kiszervezni, hát ez még meggondolandó, de támogatom ezt a gondolatát a témafelelősnek. Egy kérdésem, specifikus kérdésem is lenne, sőt, még ezelőtt a képzésre visszatérnék. Azt gondolom, hogy nem szabad elfelejtkeznünk arról az aspektusról sem, hogy igen nagy stratégiai, ambíciózus politikáink vannak a környezetvédelem területén, is meg másutt is. De a környezetvédelem szintjén valahol óriási stratégiai befektetésekről van szó, szolgáltatói, forgalmazói hálózatok felállításáról, de a gazdasági ö, ö, lánc másik végén a, köz, a, a tömegközlekedés fejlesztésére, az épületpark felújítására is gondolnunk kell. Ha az épületpark felújítására gondolunk helyi szinten, az éppenséggel a szakemberek képzését jelenti. Itt Brüsszelben mi szép nagy terveket kimondunk, megkreálunk, aztán rákérdezünk arra, hogy mondjuk a szakinak kin a terepen milyen berendezésekre van szüksége, vagy éppen milyen képzése van szüksége, hát azért nagy az űr e kettő között. Ami magát a kisvállalkozói intézkedés csomagot illeti, már az előző ciklus alatt is tárgyalások folytak ezen csomagról. Milyen tengelyek mentén lehetne újra átdolgozni ezt a gondolatot? Ennyi lett volna bevezetőként a véleményem. Köszönöm, Pervons, Monsignore úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Bastos úr, Bastos asszony nagyszerű munkát végzett, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben osztam a tematikus társtémavezető gondolatait, valamint ajánlásait. Agájaink között igen fontos a kis és vállalatok sorsának átgondolása. Valóban úgy tudunk csak nagyobb jólétet biztosítani, hogyha továbbfejlesztjük a gazdaságot is. Kiemeljük, hogy valahol a nyereség, képzés mellett igen felelősségteljesen kell eljárnunk. Ez is egy fontos alapgondolat. Lehetetlenség, hogy úgy növegedjünk a jövedelmeket és a nyereségeket, úgy növeljük, hogy nem gondolunk egy időben a munkahelyteremtés, nem gondolkodunk egy időben a munkahelyteremtésen is. Ez a nagy félelmünk az elkövetkező évekre nézve is, hogy hogyan fogjuk mindezt megteremteni. Sokkal inkább koncentrálnunk kell a fenntartható jólétre. Világosan kell fogalmaznunk. Itt az ideje ennek, mi nyugaton, valahol a valós lehetőségeinket kiaknáztuk, és szinte úgy élünk, hogy túlzott mértékben felhasználjuk mindazt, ami rendelkezésünkre áll. A fenntartható fejlődésre tehát szükségünk van, globalizált világban élünk, és egyszerűen ha így folytatjuk a jövőben is, akkor nem fogjuk tudni ezt sokáig megtenni. Őszintén kell fogalmaznunk, az EU-nak igen fontos szerepe van ebben, hogyha képesek vagyunk a 27 EU-s tagállamnak és a világ többi országának is megmagyarázni azt, hogy az idő eljött arra, hogy a helyzetünket reálisan gondoljuk át. A jólét gondolatát, fogalmát át kell gondolnunk, nem csak a látszatra kell gondolnunk, hanem arra is, hogy ne akarjuk túlzott módon kiaknázni az erőforrásainkat, és a, ne csak arra koncentráljunk, hogy még mindig növekedjünk, növekedjünk. Ehhez viszont óriási politikai bátorságra van szükségünk. És ha így van, akkor úttörő szerepet játszhatnánk ebben mi itt az Európai Unióban. És akkor valóban hozzáadott értéket képviselnénk. Köszönöm szépen a munkadokumentum összeállítójának. Szocialisták nevében Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Akarom, eh, köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagyon köszönöm én is a munkát, amelyet elvégzett a jelentéstevő nagyon pontosan írta le, hogy milyen fontos szerepet játszanak is kis és középvállalatok Európában. Hiszen a középvállalatok azok, amelyek a legrugalmasabban vesznek részt a gyártásban és a szolgáltatásban is a legrugalmasabban igazodnak a kihívásokhoz. Ezért a KKV-knak gyakran anticiklikus funkciójuk volt a legnagyobb gazdasági krízisek során melyeket a tagállamok megéltek. A KKV-ket támogatni kell, hiszen ezzel lehetőségünk van arra, hogy új lendületet adjunk az európai gazdaságnak, és, és ezt nagyon fontosnak tartom, a termelést is nálunk tarthatjuk. Elterjedt az a gondolat, hogy a jövőben Európában már nem is lesz szükség termelő ágazatra. Úgy hiszem, hogy ez mélyen téves, ez a gondolat. Mi több, e gondolat kinyilvánítása is már maga magában veszélyes, azonban ez a javaslat éppen, hogy jó irányba mutat, abba az irányba mutat, hogy rendszerünk ezen fontos része, alkotó része mégpedig a, a termelő ágazatot meg tudjuk őrizni. A Rezsina által felvetett kérdés, az igazgatási eljárás kérdés az egész gazdasági rendszerre vonatkozik, de senki nem tagadhatja, hogy a kérdés a kis és középvállalatok számára még fontosabb, mint a nagyok számára. Az igazgatási költségek, vagy egyszerűen csak az idő kérdése, tehát az az idő, amelyet az igazgatási problémák megoldására szánnak, ez egy versenytényezővé válhat. Éppen ezért az egyszerűsítés minden gazdaság számára nagyon fontos, de még fontosabb azok számára, amelyeknél az igazgatási költség ráfordítás magasabb. Ezért az egyablakos megoldás nagyon fontos szerepet játszik hiszen sokszor úgy áll a dolog, hogy sok minden elaprózódik, elatomizálódik. És ez nem csak azt jelenti, hogy elvesztegetjük az időt, hanem sok pénz is odavész. Az egyablakos megoldás egész egyszerűen szinergiát jelent. Van itt még egy téma, amely számomra nagyon fontos, mégpedig, hogy hogyan lehet támogatni ezeket a cégeket egyedül nem lehet őket eh, támogatni, ezért nagyon jónak tartom ebben a jelentésben, hogy kihangsúlyozza ezt. Persze az egyetemek a kutatás központjai, de az a kérdés, a kulcskérdés, hogy hogyan lehet a cégeket stimulálni, hogy együttműködjenek. Hiszen a piacon csak azok élhetnek meg, akik innovatívak, kutatnak, eh, és akik eh, részt vesznek a kutatásban is. Tehát milyen ösztönzőt, milyen ösztönzőt lehet adni annak érdekében, hogy fennálljon ez a kapcsolat. Az utolsó kérdés, amelyet alá szeretnék húzni, húzni a következő. Szükség van arra, hogy megfelelő környezettel rendelkezzünk, és a figyelembe vegyük minden tevékenységünk során a környezet érdekeit a várost, a régiót, amelyben a cég dolgozik, és ezek azok az elemek, amelyek segíthetik a cégeket, segíthetik a termelékenységet és a gazdasági növekedést. Azaz tehát ezek a struktúrák orientálják a cégeket, és nagyon fontos, hogy ezeket is figyelembe vegyük, hiszen Európában az úgynevezett um, körzeteket, disztrikteket is meg kellene erősíteni, azokat a ter- területeket, amelyek hagyományosan valamilyen fajta ágazatban tevékenykedtek. Ezek a disztriktek, ezek a körzetek kérdése nem olyan egyszerű, de úgy gondolom, hogy az igazgatással célirányosan megszólíthatjuk őket. Mire is gondolok? Hát arra, hogy egy város vagy egy régió oktató képzőközpontokat vezethet be, vagy valamilyen hozzá, módon hozzájárulhat ahhoz, hogy a területi önazonosságot megerősítse. Sok kis és középvállalat elaprózódottan működik, de nagyon sok közülük területi azonossággal rendelkezik, és kvázi szimbolizálja a régiót vagy a várost, ahol dolgozik. Szabad úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és a kollega anyagában nagyon jól kidomborításra került. Olesmit a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyra értékelem Asztos asszony munkáját, nagyon érdekes dokumentum ez. Természetesen a gyártás szempontjait ki kell terjeszteni és támogatni kell Európában. Különösen tekintettel a KKV-kre, azt hiszem, hogy ebben egyetértés kell, hogy legyen közöttünk másrészt, vigyázni kell, hogy ne támogassunk olyan ipart, amely nem képes túlélni mi értelme volna annak, hogyha hajókat építünk, amit senki nem akar megvenni? Ez nagyon költséges játék, és előbb-utóbb katasztrófába vezet. Azután gondoljuk meg, hogy miféle autókat gyártunk, mennyi autót gyártunk, hát valakinek ezeket meg kell venni, ezeket az autókat. Tehát legyünk óvatosak, amikor az adófizetők pénzét egy kvázi állami támogatás fordájában felhasználjuk, de mondom, ez egy általánosabb észrevétel, és gondolom, hogy ebben amúgy egyet is értünk. Néhány rövid észrevételem volna. A KKV-kre való koncentráció ténye üdvözlendő, és a hitelekhez való hozzáférés, melyről ön is szólt hozzászólásában, szintén nagyon fontos de ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy mi történt a tőkepiacokon, ahol a különböző szinteken a tőke elvárások különbözőek voltak, és előbb-utóbb fennállhat az a helyzet, hogy a bankoknak nem lesz pénzük, hogy hitelt nyújtsanak a KKV-knek. A szolgáltatási irányelv meghatározó, működő, egységes piac számára Európában, és ez növekedést és jólétet teremt. Úgy hiszem, hogy a tisztelt ház ennek a csomagnak a támogatásában fontos szerepet játszhatna, hiszen például a páciensek mobilitása, a egészségügyi ellátás határon túli volt, amíg nem működik. Előregednek a nyugati társadalmak, és még sincsen még megteremtve a beteg mobilitás. Ez nagy hiba, nagy hiány. azok sem hallatják a hangukat, akik nem kapnak megfelelő orvosi ellátást a saját országukban, vagy egyáltalán nem kapnak. Vagy akiknek megvonják azt a, megtagadják azt a jogát, hogy más országba menjenek, és itt jelentkezenek az orvosnál. Mint tudjuk, többek között Spanyolország akadályozza meg ennek a csomagnak az elfogadását. Azután a nyugdíj rendszerek kérdése is nagyon fontos. Elengedhetetlen, hogy egy fenntartható nyugdíjrendszer működjön. Nem lehet az elosztó, kiróvó rendszerben tovább működni, hanem egy rugalmas nyugdíjrendszerre van szükség, és amikor az ember 60 és 70 vagy talán 60 és 75 év között, között nyugdíjba megy, akkor legyen nyugdíjam. De hát nem tagadhatjuk le, hogy az előregedés, a, a lakosság egyre idősebb váláson komoly problémákat is okoz. Az oktatás, és a szövege tekintetben nagyon jó és nagyon pontos, az oktatás nagyon fontos, és tudjuk, a hára, ismerjük a 3%-os kötelezettséget, miszerint, hogy a költségvetés 3%-a oktatási célokra fordítódjon. Nos, sok ország ennek nem felel meg, és Barózó úr arról beszélt, hogy egy IAT-re van szükség Európában. Azt félek, hogy a bizottság folyosóin halt el ez a gondolat, hogy egy EIT-t terjesszünk el Európában olyan egyetemekre van szükség Európában, amelyek az MIT-vel, a Massachusetts Institute of Technology-vel tudnak versenyezni. Ez volna az EIT, a European Institute of Technology, de mondom, elhalt ez a fel, felvetés. Aztán volt a pízai tanulmány, ami megmutatta, hogy visszaesett az általános tudásszint, és fiamnak mindig, amikor azt mondja, hogy nem akarom megcsinálni a leckét, papa, inkább számítógépezek, akkor azt szoktam mondani, megteheted barátom, de tudd, hogy 500 ezer ember van Indiában és Kínában, akik megcsinálják a házi feladatukat, és 20-25 év múlva nem kapsz munkát. És akkor mindig ilyen kétkedve néz rám, és azt mondja, hogy ez nem így van, de bizony, azt hiszem, hogy ez így van. Említi az eurócsoportot is, és az adózás koordinációjának kérdését. Jó gondolat ez, de nem lehetne azért az EU-t is megemlíteni ebben a dokumentumban. Ön kizártnak érzem magamat, úgy hiszem, hogy nálunk, tehát az egész EU-ban is szükség lehetne a adókoordinációra. Az EAS-t is említi, ugye az AFET, a külügyi szakbizottság szakértői itt vannak körünkben, tehát jól gondolt ez az EAS, de nem tudom, hogyan működhet. Aztán a jövő trendjeiről beszél, beszél a demográfiai változásokról. Úgy hiszem, hogy a mobilitást, a munkavállalói mobilitás kérdését ki kellene hangsúlyozni a jelentésben, hiszen még mindig nem az a mobilitás működik Európában, ami célra vezető volna. Azután a bevándorlás kérdése is tematizálandó. Szükségünk van a bevándorlásra. Egy katasztrófa, hogy egyelőre el akarjuk riasztani az embereket, néhány év múlva pedig már könyörgünk majd nekik, hogy jöjjenek ide dolgozni, hiszen majd ők tartják fenn az egész szociális és nyugdíjrendszert. Egy utolsó kérdés, észrevételem is van, mégpedig a globális szó kapcsán. Mit ért ez alatt? Mi szerint, hogy globálisan kell fellépni, globális döntéseket kell hozni. Tehát, hogy ezek globális döntések legyenek. Tehát én annó, amikor fiatalabb voltam, a Think Global Act Local elvet tanultam meg, gondolkodjuk globális kontextusban, de helyi szinten cselekedjél. Tehát hogy gondolja azt, hogy globálisan lehetne cselekedni. Az emberek valóban meg akarják érteni, hogy az egyes döntéseknek milyen helyi következményeik vannak. Tehát úgy gondolom, hogy ne, nem értem, hogy mi ez a globális cselekedet. Köszönöm szépen. Négyen jelentkeztek még. Goltán Nikolaus Hontis, Arthur Karenz Antonáta Hübna. Hübner. Sorry, uh, colleagues, I have to go Elnézést, kollégák, hamarosan el kell mennem, éppen ezért nagyon rövid észrevételeket szeretnék tenni. Egyrészt meg szeretném köszönni ezt az érdekes anyagot, amelyek a kkv szerepével foglal, amely a kkv szerepével foglalkozik. Néhány kiegészítő megjegyzést szeretnék tenni, és úgy hiszem, hogy a jelentés, de hát a jelentéstevő asszony, na jó, hát jól van, mintha nem figyelne a jelentéstevő asszony. Egy szóval, mondja Sven Gigold folytatva, tovább fűzve saját mondandóját, úgy hiszem, hogy egy nagy ágazat van, amelyről nem veszünk tudomást, amikor, tudomást, amikor a KKV-kkal foglalkozunk, ez pedig az, hogy a teljes foglalkoztatás 10%-a sem a közigazgatásban, sem a magánágazatban nem dolgozik, hanem az úgynevezett harmadik ágazatban, a harmadik szektorban, vagy a szociális gazdaságban, vagy a lekonomi szociálban dolgozik. Nos, úgy hiszem, hogy nagyon fontos volna ezt az ágazatot és az ágazat igényeit figyelembe venni. Sok regionális fejlesztési uh, politikai intézkedésben teljesen természetes partnernek tekintik ezt a harmadik ágazatot. A régiók eh, gazdasági tevékenységének megőrzése érdekében logikusan fordulnak a harmadik ágazathoz. Ez egy általános probléma Európában, hogy a vidéki ágazatok nehézségben vannak, tehát számukra nagyon fontos, hogy kiegészítő szolgálatok működjenek, szolgáltatások működjenek, élettel töltve meg a régiókat. Tehát úgy hiszem, hogy a toja jelentés, a tojan jelentés, a tavalyi jelentés kijelentéseit érdemes volna átemelni ide is, amelyet egyébként a ház nagy többséggel fogadott el, amely arról szólt, hogy a e KKV-knek sok közös igényük és egy kicsit specifikus igényük van. Úgy hiszem, tehát, hogy fel kell használni a jelentést azért, hogy ezt a kérdést kihangsúlyozzuk. A versenypolitika új élettel való megtöltése is segítene abban, hogy a KKV-k nagyobb szerepet kapjanak. Hiszen egyre több piacon oligopóliumok alakulnak ki, és ez nagyon komoly veszélyt jelent az ágazatok számára, az ágazatokra nézvést. Végezetül pedig egy észrevételt szeretnék tenni, mégpedig, hogy egy-két ajánlásban specifikusabbnak kell lennünk. Tehát, hogy több adóösztönzőt tartunk fontosnak. Hát én nagyon szkeptikus vagyok az adóösztönzőkkel kapcsolatban, hiszen ez gyakran még bonyolultabbá teszi a rendszert, és az adórendszer már így is túl bonyolult és átláthatatlan, és ez pont a kis és középvállalatok számára jelent nagy problémát. A anyag csapás irányával teljesen egyetértek, és csak annyit mondanék még el, de tudom, hogy a jelentéstevő ezzel tisztában van, hogy a KKV kérdésem a munkadokumentum címének csak egy részét, címében körülrajzolt problémának csak egy részét írják le, hiszen az exit stratégiák pénzügyi és monetáris szempontjai sokkal bonyolultabbak, Mm, valamint a növekedés kérdése is, de azt hiszem, hogy ezekről már korábbi anyagok szóltak. Úgy hiszem tehát, hogy ezekre a kérdésekre vissza kell, hogy térjünk azért, hogy az utolsó végső jelentésben megjelenjenek, és nagy kíváncsisággal nézek annak elébe, amikor egy teleteremben vitatjuk meg ezt a dokumentumot, és el is kell köszönöm, mert mennem kell. Köszönöm szépen, Nikolas Huntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani az előadó asszonynak a munkadokumentumért. Ezzel hozzájárult a munka egészéhez, hiszen most éppen eszmecserét folytatunk a jelentéshez, az általános jelentéshez szólunk hozzá. Néhány pontról szeretnék szólni, amelyekkel nem igazán értek egyet a jelentésben, és ahol még azért kérdéseim vannak, de hát itt most általános vita síkján szólnék, nem szöveg szinten. Mégis bizonyos megállapításokra is utalnék, amelyek a szövegben szerepelnek. Egyetértek azzal, hogy a KKV-k fontosak az európai növekedés szempontjából. Viszont egy kérdést felvetnék Mit jelent a KKV? Meddig beszélünk KKV-ről? A létszámra, a befektetett tőkére gondolunk. Egyáltalán mit rejt a fogalom magában? Nem biztos, hogy közös nyelvet beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy KKV. Az előadó azt mondja, hogy a szociális piacgazdaság az egyik legnagyobb sikere az Európai Uniónak. De megint csak, mit nevezünk mi szociális piacgazdaságnak? Azon ö, a szociális államok romjairól beszélünk, amelyek még annó pár évvel ezelőtt Európában léteztek? vagy ha liberális logikával élünk, ahol maga a profit, a nyereség, a fő kritérium, hát bizony a két dolog igen messze van egymástól. Szóval miből indulunk ki? Abból, hogy a szociális piacgazdaság eh, valóban a nagy sikere az EU-nak, holott 20 millió munkanélküli él ma az EU-ban, és több millióan a szegénységi küszöbérték alatt élnek? Hát igen, fájdalmas megalapítások ezek, úgyhogy azt sem könnyű megfogalmazni, hogy mi is a szociális piacgazdaság. Most itt mi ö, ö, igyekszünk magunknak gratulálni, és azt mondjuk, hogy milyen sikeresek vagyunk. A verseny helyzetről se felejtkezzünk el. Itt a szövegben, és általában azt ö, látjuk, hogy a verseny az valami mm, olyasmi lenne, hogy mintha két iskolás ö, viccelődne, hogy na most te jobb jegyekkel rendelkezel, vagy én. Vagy itt most ö, arról van szó, hogy maximális ö, profit mellett minimális ö, ráfordításokkal ö, sikerüljünk. Egy vad ö, szinte a helyzet elvadult, és a, azon kell gondolkodnunk, hogy a multikkal szemben a KKV-k hogyan képesek lesznek túlélni ezt a helyzetet, hiszen mindenhol befogyasztják, sőt lenyomják a béreket, a szociális juttatásokat, és ha ilyen helyzetben élünk, akkor valahol a KKV-k is tönkre mennek. Ahhoz, hogy egyáltalán ö, fennmaradjanak az elmúlt tíz évben azt is meg kellene vizsgálnunk, hogy mi történt a KKV-kkal az elmúlt évtizedben. Hányan, hány új KKV-t hoztak létre, hányan ö, ö, dobták be a törülközőt, és így tudnánk a versenyhelyzetet is jobban megállapítani, hogy miről is van szó. Mert nem csak egy ilyen kis sétagalopról van úgy szó, hanem egy vad, kemény versenyről. Mások is elmondták, hogy igen, vannak monopól helyzetek, amelyek egyszerűen elnyomják, már csírájában elnyomják a KKV-k létezését. Nagyon jól hangzik az, amit az idős munkavállalókról beszélt, amit az idős munkavállalókról írt. De mit akar vele? Azt, hogy az idős munkavállaló azért, mert tapasztalattal, know-how-val rendelkezik, ezért tovább dolgozzon? a, nem értem a hálózat gondolatát sem, mert valahol a munkavállaló dolgozói éve alatt is át lehet adni ezt a szaktudást a fiatalabbaknak. Ha viszont az a mögöttes szándék, hogy hosszabb időtartamon keresztül dolgozzanak az idős munkavállalók, számomra az nem javító jellegű javaslat. Még egy dolgot megemlítenék. Amikor én arról hallok, hogy mi az, a, az összefüggés az oktatás és a, a kkv között, akkor valahol megint csak az az érzésem, hogy be, behatároljuk az egyetem, a felsőoktatás szerepét. Ha az oktatás, a képzés csak arra szól, hogy képezzük az embereket, akkor a demokratikus és kulturális aspektusokat nem veszük figyelembe, és akkor az európai értékektől is eltávolodunk. Nem szeretnék túl hosszasan szólni. Egész sor más megjegyzésem is lenne még a témával kapcsolatban, saját dokumentumomban is felvetettem kérdéseket, demográfiai, népesedési kérdéseket, nyugdíjjal kapcsolatos kérdéseket de hát ha ne a szerkezetét a rendszernek, pénzügyi rendszernek nem rengetjük meg alapjaiban, akkor a KKV-k finanszírozására nem lesz mód. Voltak kormánytámogatások, segítőcsomagok, de igazából kik profitáltak abból? A bankok, nem a KKV-k. Ezt számos alkalommal kritizáltuk már, azt gondolom eljött az ideje annak, hogy magát a pénzügyi szektort szervezzük át alapjaiban. Talán el kéne képzelnünk egy olyan rendszert is, ahol a bankok szerepe az lenne, hogy finanszírozzák kifejezetten a kis és középvállalatokat. nem vagyok, nem értek én egyet azzal a gondolattal, amelyet a jelentéstevő kihangsúlyoz, tehát, hogy a jelenlegi termelési modellt tartsuk fönt. Nem, én pontosan az ellenkezőjét vélem, az, a termelési modellünken változtatnunk kell, hanem a kis és középvállalatok nem fognak túlélni ezen a válságon, és nem fogunk növekedni. Donáta Hübner kapszót. Köszönöm szépen. A szociális piacgazdaság kérdésével szeretném kezdeni, hiszen senki nem említett ezt idáig. Bármi is legyen ez, erről a szerződések szólnak, tehát ilyen módon figyelembe kell venni a szociális piacgazdaságot. Megkockáztatnám, hogy az európai szociális piacgazdaság ellenálló képességet adott számunkra a krízis legsúlyosabb időszakában, és az is a benyomásom, hogy a szociális piacgazdaság alapeleme, amely megítélésem szerint nem más, mint a szociális tőke, veszélybe került a sok arculatot felmutató, sok jelenségben megjelenő krízisben, amelyet még nem tudunk mind a mai napig sem teljes egészében megragadni. Ezért tehát úgy hiszem, hogy arról is gondolkoznunk kell, hogy az igazságtalan, az egyenlőtlenséggel szembeni tolerancia, ami soha nem volt nagyon magas Európában, ez tovább csökkenhet Európában. Az USA-ban ugye mindig jobban bírták az emberek a nagy különbséget, és persze ez megnyitja az új populizmus, populizmus e, veszélye előtt az utat. Ez minden politikai családban igazából felütheti a fejét, és a generációk közötti szolidaritás is csökkenhet. Nem csak az éghajlatváltozásra gondolok, hanem arra a kockázatra, hogy az elkövetkező években sok költségvetési alkut kötnek, ugye vegyük azt, hogy növeljük-e a nyugdíjakat, vagy pedig a oktatásra fordítsunk a többet, a kutatásra fordítsuk a közpénzt, vagy pedig esetleg az állami támogatásra azért, hogy meglévő iparágakat támogassunk, védjünk, amelyekben mondjuk a foglalkoztatás magas. A jövőben egymásnak, sok egymásnak ellentmondó költségvetési e, igény jelenik majd meg, és ez még bonyolultabbá teszi majd a költségvetés konszolidációját, mint ma. Nos, ezen jelentés kapcsán, melyet nagyon gazdagnak, érdekesnek, sodró lendületűnek és gondolatokban gazdagnak találok, tehát itt, itt egy gondolat, mintha nem jelent volna meg, ez pedig a közintézetekbe való biz, vetett, közintézetekbe vetett bizalom kérdése. Hiszem, a közintézményektől sok mindent elvárunk, sok minden tevékenységet elvárunk, amely a krízis előtt nem volt elvárt tőlük, de például elvárjuk tőlük, hogy jó a kis és középvállalatokat fejlesztő környezetet hozzanak létre és működtessenek. Azaz tehát nagyon fontos látni, hogy ha ez a bizalom erodálódik, akkor ez nagyon súlyos kihatással lesz, ám hogy erodálódik-e a bizalom, ez attól is függ majd, hogy a közintézetek és a közkéz mennyiben segít bennünket kilábalni a gazdasági krízisből, és mennyiben sikerül hosszú távú, fenntartható és szociálisan is érzékeny pályára állítani a gazdaságot. Figyelembe véve a különböző pénzügyi stimul ösztönző csomagokat, azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy a jövőben egyre több ilyen csomagra lesz szükség, Mindez azonban magasabb költségeket jelent majd, nagyobb lesz az eladósodása a költségvetéseknek, illetve az adófizetőt nagyobb költségek terhelik majd. mit is akarok mondani? Hát nem más, mint azt, hogy negatív hozzáállást alakíthat ki hosszú távon az ilyen mentőcsomagok elterjedése, hiszen ezek voltak éppen ezeknek az ára, a magasabb adó. Tehát az elkövetkező években, hogyha egyre több lesz ilyen, egyre több ilyen beavatkozó csomag jelenik meg, akkor ez visszájára is fordulhat. Aztán van itt még egy észrevételem. A jelentés az innováció szerepét domborítja ki. Valóban a krízis nagy termelési szakadékokat hozott létre, és a közkéz beavatkozása általában ezen szakadékokat igyekszik áthidalni. Az az benyomásom, hogy nem eléggé figyelünk arra, hogy a termelékenység is nőtt, illetve nőhet ezzel pedig nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a magasabb termelékenység a jövő záloga. Tehát nem lep meg, hogy a jelentés az innovációról is beszél, és ezt támogatni akarom, hiszen a legtöbb új cégeket, a munkahelyeket új cégekben, jövőbe jövő fele orientálódó cégekben teremtik meg, éppen ezért nagyon fontosnak tartom ennek a szempontnak a kiemelését. De hogyha most figyelembe vesszük, hogy milyen akadályok akadályozzák a KKV-k fejlődését, kialakulását, azt mondhatom, és Ola Schmidt kollega is erről beszélt, hogy a finanszírozás problematikus volt a kiemelendő. Hiszen nagyon sok kockázati tőkére lesz szükség a jövőben. Olyan tőkére, olyan befektetésekre, akik hajlandók vállalni a jövőbe mutató kutatások, fejlesztésekkel járó kockázatot is. Fontos tehát, hogy az ilyesfajta finanszírozáshoz való hozzáférést biztosítsuk a KKV-k számára. De van itt egy másik akadály, amelyről a koppenhágai tárgyalások kontextusában beszélt, amely tárgyalások ugye csődöt mondtak, csődöt vallottak, ha nem is teljes egészében. Ez pedig az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság. Nem csak az energiaipar és a közlekedés hanem mindenhol át kell állni az alacsony széndiokszid kibocsátásra, ez a cél, erről beszél a jelentés is, de ehhez arra is szükség van, hogy új éghajlatváltozási normákat fogadjunk el. A KKV-k eh, körében nagy a bizonytalanság a normák tekintetében. Nem tudják, hogy milyen célt hitelesítettek, fogadtak el? 20%, 30%? Mit kell tenni? Úgy hiszem tehát, hogy ezen célok világos megfogalmazása a KKV-k számára is nagyon hasznos volna. Schmidt kollega, már Ole Schmidt, említette még, és ezzel is nagyon egyetértek, hogy a mobilitás nagyon fontos. Európában a munkavállalók mobilitása majd, hogy nem nullával magyarázhat, nullát ér el magyarázható az azzal, hogy a szociális jogok röghöz kötik a munkavállalókat, ezek még nem mobilizálhatóak. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak a krízisből eredő problémákat kell a jelentésben megszólítani, hanem olyan kérdéseket is, amelyeket magunk nem szabályoznunk le még a krízis előtt. Köszönöm. Pervans szeretne röviden mondani valamit. Pervans. Ah. Inkább a végén. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm Bastos asszonynak is a nagyon érdekes dokumentumot. Egy észrevételt szeretnék tenni annak kapcsán, amit Bastos asszony mondott, Olas mit is visszautalt erre, és Hübner asszony is. Ez pedig a tőkéhez való hozzáférés elhangzott, hogy a hitelpiacokat újra mozgásba kell hozni, de eh, talán a részvénypiacoknak is nagyobb figyelmet kellene szentelnünk. Ha megnézzük, hogy milyen helyzet Európában, és nem csak Európában, sok politikus aggódik amiatt, hogy a spekulatív tőke most támadást intéz az euró ellen, Általában mindig a spekulánsokra fogunk mindent. A politikusok ebben nagyon jók, de talán ez azért nem teljesen eh, helytálló. A kérdés az, hogy mit csinál a tőke. A tőke olyan helyet keres, ahol gyarapodni tud a világgazdaság jelenlegi állapotában a tőke nagyon gyorsan tud mozogni, jó, spekulál a tőke országok adósságával kapcsolatban, vállalatokkal kapcsolatban egyaránt. A KKV-knak azonban nem ilyen gyorsan mozgó forró tőkére van szükségük, hanem tartósan leköthető tőkére. Ezért Szerintem a kormányokat arra kellene eh, bátorítani, hogy a magán kockázati tőke eh, alapokat, vagy alapok alapjait eh, hozzák létre. Hogyha a magán tőke érdeklődne az ilyen alapok iránt, és itt Hát, részben az állam, részben pedig a portfólió diversifikálásával lehetnek csökkenteni a kockázatokat. Az innovatív KKV-k így friss tőkéhez juthatnak. Gondoljunk arra, hogy egy, mondjuk egy pohár vizet kiöntünk az asztalra otthon, fölkapjuk egy szivacsot, és felszívjuk, felítatjuk a vizet. Nos, egy ilyen hihetetlen pénzügyi válság idején is eh, hatal rengeteg tőke ömlött így ki, és eh, nekünk eh, a kockázati tőke alapok jelenték a szivacsot, ezzel lehetne felszívni és oda kanalizálni a tőkét, ahol arra a legjobban szükség van. Tehát a pénz ez gyarapodni akar, a vállalatoknak pénzre van szükségük, hozzuk össze a kettőt. Tus Bonsignore úr nagyon helyesen mondta, hogy hogy jobban élünk, mint, mint, mint hogy élhetnénk a teljesítményünk miatt. Tehát a tőkével finanszírozott növekedésre helyezik a hangsúlyt, ne annyira az, az adósságból történő finanszírozásra. Elnök. Holmeyer úr, és utána végül Pervans, mint rapportőr még egyszer szót kap, és természetesen Bastos asszony is a legvégén. Ma reggel Részt vettem egy konferencián, amit a bizottság szervezett, a pódiumvita részese, részese voltam, és a cím az volt, hogy tőkéhez való hozzáférés KKV-k számára. Jó, ez nyilvánvalóan nem új probléma, már évekkel ezelőtt újra és újra felmerülnek ezek a gondok, és a politikusok Európában és a tagállamokban egyaránt sokat szép dolgokat mondanak, hogy a KKV-k jelentik a gazdaság gerincét, és támogatni fogjuk őket, de aztán nagyon kevés történik. A Small Business Act, jó, ez létezik, de hogy mennyire vagy milyen gyorsan valósul meg, hát ez más kérdés. Ne feledkezzünk meg arról, hogy sok KKV hozott létre nettó értelemben több millió álláshelyet, amelyek a válság miatt megszűntek, és sok az ilyen hidden champion a kkv között, akik nem annyira ismertek, de a saját ágazatukban vezető szerepet játszanak. A következő pontokat tartanám a legfontosabbnak, akkor, hogyha meg akarnánk könnyíteni a tőkéhez való hozzáférést. Elhangzott, hogy 30% jön a piacokon keresztül, és 70% a bankokon keresztül, a fordított amerikai viszonyok kellenének, de azért azon el kellene gondolkoznunk, hogy nem, nincsen, nem lenne szükség a középosztály számára létrehozni, a középvállalatok számára speciális tőzsdéket, ahol ö, saját tőkéhez, tőkéhez juthatnának. Aztán az állami, vannak állami bankok Németországban, a Kreditanstalt für Wiederaufbau, és Franciaországban, mindenhol van ilyen nagy állami bank, a, szerintem talán ez, ezekből a bankokból létre kellene hozni egy európai bankot, amely határon átnyúlóan is hitelezhetne ilyen kedvezményes hiteleket adhatna. Nem kellene nulláról indulni, hiszen már több országban működnek ilyen bankok, és van mire építenünk. Jelen pillanatban nem történik semmi, hogyha nemzetközi tevékenységet akar folytatni egy kis és középvállalat, akkor nincsenek már megfelelő banki kapcsolatai nincs európai szabadalom, hiszen 27-szer kell külön szabadalmi hivataloknál eljárással szabadalmaztatni a találmányokat. Nincs harmonizáció a középvállalatok számára és eh, szabványosításra eh, szükség van. Mondjuk egy vállalat, amelyik öt országban tevékenykedik, az, eh, ató, az otthon megalapított adó alapját vegyék más országokban is alapul, amikor az adóját kiszámítják tehát ez már a kicsit előrevetíti az mértékek harmonizációjának a kérdését is. El kéne jutnunk addig, mint az USA. Give a loser a second chance, adja vesztesnek egy második esélyt hogyha valaki először a orrára bukik, nem sikerül az első vállalkozása, akkor ne minősítsük, hogy ez egy szerencsétlen lúzer, hanem adjuk neki még egy esélyt, hogy más területen próbálja ki, hogy mire megy. Valóban arra van szükség, hogy Nézzük meg, hogy Németországban például a leginnovatívabb középvállalatok finanszírozásában nagyon fontos szerepet kap a private equity, a magántőke, Eh, és ezek a, eh, most pont azt akarjuk, hogy megnehezítsük a eh, private equity, a magántőkebefektetési társaságok életét. Jó, én nem akarom azt, hogy ők teljesen szabadon és vadul garázdálkodjanak, de azért arra szükség lenne, hogy ne kezeljük már úgy őket, amit nem érdemelnek meg, hiszen más ha keményen lépünk fel ellenük, akkor beszárad ez a finanszírozási forrás. És különösen a leginnovatívabb vállalatok elesnek ettől a finanszírozási lehetőségtől. Tehát oda kell figyelni arra is, hogy a számviteli eh, szabályok a KKV-k számára eh, ne eh, legyenek nagyon egy eltérőek, szükség lenne több egységesítésre, és kevésbé bürokratikusan a KKV-knak megfelelő elvekre kellene építeni a számíteli rendszert, a fair value rendszer jó, eh, tehát a, hogyha a hagyományos eh, beszerzési elvre épülő számviteli eh, rendszerről azért ne feledkezzünk meg. Tehát nagyon sok minden van, amikkel el kellene gondolkoznunk a KKV kapcsán, és ne csak beszéljünk már, hanem most már tényleg eljött az idő, hogy cselekedjünk és hogy történjen is valami. Bulmayer asszony kért még szót, utána Pervans, és végül Regina Bastos. Elnök úr, kedves kollégák, a private equity, a magán tőke befektetési társaságok kérdése foglalkoztatott engem. Vannak olyan vállalatok, amelyek a kis és közép eh, vállalat vállalatok számára is nyitottak, tehát ahonnan KKV-k is kaphatnak finanszírozást. De ha megnézem, hogy az ilyen private equity társaságok mennyire lennének hajlandóak beruházni a világ végén vidéken, hát nem lelkesednének nagyon szerintem. Én egy olyan vidéken élek, amely cseh határ közelében van, és ott egyszerűen nagyon-nagyon távoli vidéken, határvidéken, hogy ki akarna azután ilyen magántőkebefektetési társaság akarna ott beruházni, hát nem hiszem, eh, hogyha feltennék azt a kérdést, hogy private equity társaság elmenne ide, akkor hiába vannak ott jó projektek, azért nagyon eh, kevéssé lelkesednének. Tehát fontosnak tartom én is a private equity társaságokat, és jó erősíteni kell az ő tevékenységüket, KKV-k felé kellene irányítani, e, több e, befektetésre lenne szükség private equity részéről a KKV-k felé, de azért e, vidéki, messzi területeken nehéz elvárni azt, hogy innen jön majd tőke. Még akkor is, hogyha regionális bankokra gondolunk, ők is elég óvatosak az ilyen innovatív projektek megfinanszírozásánál Ezért gondolnunk kell eközben, mindeközben arra is, hogy az Európai Unió nem ilyen e, metropolis, vagy megarégiókból áll, e, és hatalmas városokból, metropolisokból, hanem nagyon e, sok a vidéki terület nem lehet minden csak a nagyvárosokba beruházni, mert akkor a vidék egyre jobban leszakad, és a demográfiai elvándorlásnak szoktuk ezt hívni, nagyon e-, eufemisztikusan elvándorolnak az emberek a vidékről, és akkor ott lesznek a szociális problémák a városokban, és nagyon sok probléma keletkezik az agglomerációkban és a korábbi egészségesebb vidéki struktúrák elvesznek, vagy esélyük sem lesz arra, hogy fejlődjenek a private equity társaságok, vagy a hitelminősítők szemében azért sokat gyanakvás, amikor a vidéki beruházásokra gondolnak, vagy egyáltalán a vidékre Eh, hogy most az ingatlanokat hogyan értékeljék vidéken, hogy tényleg eh, a költségekkel azonos értéket állapítsanak meg, hát ez nem így szokott lenni. Egy példát is tudik mondani Csehországból, új építésű, teljesen új eh, épületeknél a tényleges építésérték 20%-ára értékelték, mert csőd esetén ugye nem lehetne jól eladni ezt az épületet azért, mert vidéken van. Az ilyen problémákkal is foglalkoznunk kell, ne csak mindig a városokkal, a városi agglomerációval foglalkozunk, a jól megközelíthető helyekkel, hanem a vidékkel is foglalkozzunk. Különösen azért fontos ez, mert a közép és kisvállalatok jellemzően vidékiek. Pervans. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, hogy újra megadta a szót. Három gondolattal szeretnék visszacsatolni. Első ezek közül a szociális piacgazdaság gondolata. Ez egy olyan koncepció, amely a Lisszaboni szerződésben szerepel elsőként. Ugyanakkor valójában megértettem végül, hogy számos értelmezést lehet ennek a koncepciónak adni, és attól függ, hogy igazából mit értünk, mint mögöttes üzenetet mögötte, hogy mit is jelent. A valóság az, hogy akik a ö, szociális piacgazdaságát elméleti síkon fogalmazzák meg és vélekednek arról, ők úgy gondolják, hogy a fogyasztó, az állampolgár, a szereplő egyfajta ö, jó, szociális szerepre, előre gyártott kocka, amely aztán megfelelő szociális ö, gazdaságban él, és úgy is fogyaszt. Hát én ezt nem tudom így elképzelni, azért bizonyos ö, fenntartásaim vannak ezzel a koncepcióval szemben, és azt gondolom, hogy mélyrehatóbban ö, elgondolkodva ezen, ö, Hát azt kell, hogy mondjam, hogy magán a koncepción azóta is gondolkodom, mióta bevezettük. Úgy vélem, hogy valójában <laughs> előregedett gondolat ez már, és nem biztos, hogy ma ugyanazt jelenti, mint régen. Látjuk mi is, hogyha most a szegénység és a szociális kirekesztettség ellen akarunk küzdeni, akkor a kihívás nem csak arról szól, hogy a szegényeket olyan szereplővé tegyük, aki aztán megfelelő piacon fogyasztó fogyasztóvá válik. Nem. Lakáshoz, oktatáshoz, egészségügyhez, egészségügyhöz kell, hogy hozzáférjen még mielőtt aztán megfelelő piaci szereplővé és fogyasztóvá válik és valahol itt a társadalompolitikán kell egy picit elgondolkodnunk. Elméleti síkú okfejtés azért ezt tudom én, de miért? Mert van rá időnk, azért vetem föl. És azt gondolom fontos is, hogy átgondoljuk mindezt, amikor a koncepciót használjuk. Én azt szeretném inkább, és azt preferálnám, hogy szociálpolitikáról beszéljünk a belső piac kiegyensúlyozására. Nem szeretném, hogy ilyen kétértelműen, eredetien kétértelműen használjuk föl a koncepciót. Nem arról van szó, hogy arra neveljük ki a fogyasztót, hogy aztán megfelelő jó kis szociális, piacgazdasági fogyasztókatona legyen belőle. Második gondolatom a mobilitásra vonatkozik. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedben, amely a Lisszaboni stratégiát követte, szinte betegesen arra koncentrálnunk, hogy az emberek mobilisak legyenek, hogy nem olyan mobilisak Európában, mint Amerikában, és ha ez így van, akkor a mi ö, foglalkoztatási piacunk sem olyan, amilyennek lennie kell. Pedig ez nincs így. Az az oka annak, hogy nem létezik a mobilitás, és azt ugye mi az euró képviselők is tudjuk, hogy valahol a társadalom biztosításban és másutt is óriási kalamajka alakulhat ki ebből. Ezért aztán a mobilitásnak megfelelő körülményeket kell előbb teremteni, ahol legalábbis nem túlzottan veszteséges az az ember, aki mobilissá válik. Hát ez egyszerűen emberi megfontolás kérdése arra ösztönöztük az embereket, hogy legyenek tulajdonosai a házaiknak. Aztán a mm, generációk közötti szolidaritást se felejtsük el, amikor az emberek előregednek, akkor a fiatalabb generációknak igenis szolidárisnak kell lenniük. De én nem egy olyan világról álmodom, ahol minden egyes időst bedugunk az öreg otthonba. És a mobilitás persze a kutatók és azok között, akik valóban mobilisak akarnak lenni, nagyszerű, de ne legyen ez alfája és omegája a ö, piacgazdaságnak. Más dolgokon is el kell gondolkodnunk, már annál is inkább, mert hogyha következetesek vagyunk a fenntartható fejlődési célkitűzéseinkkel, akkor az embereknek nem kell állandóan 300 kilométert lekörözniük ahhoz, hogy a családjukat meglátogassák, vagy dolgozzanak. Nem, inkább a öm, hozzájuk közel lévő lakhatási és közlekedés feltételeket kell, tömegközlekedést fejleszteni annak érdekében, hogy megfelelő minőségben éljenek. Úgyhogy Európában a gazdasági növekedést szerintem nem az emberek mobilitásának fokozásával tudjuk megoldani. Azok, akik igazán mobilisak, azok a nagyon szegények és a nagyon gazdagok. Az arany középútnál pedig még el kell gondolkodnunk, hogy hogyan is járjunk el. Harmadik aspektus a finanszírozás kérdése. Már a felvezető gondolataimban is kellett volna, hogy utaljak erre, de most értem rá erre. A Regina Bastos munkadokumentumában, és itt a mi külön bizottságunkban is, mi a pénzügyi gazdasági válsággal foglalkozunk, a KKV-k esetében ez az aspektus lényeges. Van egy kollégám, aki utalt a kis- és középvállalatok bankon kívüli finanszírozáshoz való hozzáféréséről. A kettőnek szerintem egyformán kell működnie ahhoz, hogy valódi finanszírozásról beszélhessünk a KKV-k esetében. A BAL 2-t a Bázel 2 tárgyalásánál is es, utaltunk már erre, de azt hiszem, hogy számszerű adataink nincsenek, nem látjuk át, hogy a banki ágazatokban milyen a hozzáférése a mm, különböző mm, hitel, hitel feltételekhez, a, és hitellekhez a kis és középvállalatok. Mi most szabályokat újra fogalmazunk a banki ágazat számára. Ennek komoly hatása lesz a, a kis és középvállalatok ágazatára, és ezt is figyelembe kell venni, ha nem, akkor nem vagyunk következetesek. Képesnek kell lenni a KKV-knek arra, hogy hozzáférjenek a finanszírozáshoz, a banki ágazaton kívül is fontos gondolat a piaci visszaélésekről és egyéb más aspektusokról is törvényeket alkotunk, jó lenne, hogyha létezne valahol a kis és középvállalatok külön tőzsdéje is, de hát mi erre nem is gondolunk, amikor a Amikor a prospektus irányelv felülvizsgálatáról beszélünk, akkor arra gondoltunk, hogy a prospektus irányelv kapcsolatban egy külön ügynökséget hoznánk létre, úgyhogy különböző megközelítéseket kell itt átgondoltan éltetnünk. Tudjuk, hogy a KKV-k fontosak, így megfelelő körülmények között kell a pénzügyi hozzáférést is lehetővé tennünk számokra. Regina. Köszönöm szépen, elnök úr. Terész asszonynak, a jelentéstevőnek és minden kollégának köszönöm a hozzászólásokat, és amit elmondtak a munkadokumentummal kapcsolatban is. Úgy tűnik, hogy egy kérdésre koncentrált az anyagom, ez volt a vezérmotívuma, ez pedig a KKV-k. Felvetődik a kérdés, hogy az Európai Unióban egy a jelenlegi nehéz gazdasági környezetben és helyzetben hogyan eh, tudnánk eh, valóban nagyobb figyelmet fordítani a KKV-k helyzetének a javítására. Az EU-nak sok tapasztalata van. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyeknek a segítségével ki tudunk lábalni a válságból, és a KKV-k jelenthetnek egy ilyen fontos eszközt a kezünkben a szociális igazságosság szempontjából is nagyon fontos szerepet játszanak a KKV-k, és ez különbözteti meg őket a többi vállalattól ugyanis a KKV-k általában a saját közösségük közelében, vagy a közösségükben élnek ellentétben a nagy multikkal és képviselnek egyfajta közösségi filozófiát, vagy ezt testesítik meg, ezért sokkal emberségesebbek és szociálisabbak a KKV-k, mint a nagyvállalatok. Éppen ezért tudnánk a KKV-kat egyfajta eszközként felhasználni, amikor a közérdek szempontjait akarjuk határozottabban, jobban figyelembe venni. A KKV-k a szociális piac gazdaság eh, szolgálatában tevékenykednek, és hát ez az a gazdaság, amit eh, mi építünk. A munkadokumentumomban és a szóbeli hozzászólásokban is eh, többen utaltak, és én is utaltam az anyagomban az értékekre, a szociális gazdaság legfontosabb értékei, a szabadság, a szolidaritás és a felelősség. Ez a három összetartozik, és a három együttese adja ki a szociális igazságosságot, és ezeknek az alapján lehet felépíteni azt a szociális piacgazdaságot, amit valamennyien szeretnénk. Az ajánlásaink, melyeket a dokumentum végén találnak meg, nyilvánvalóan még javításra szorulnak, de azért jelenleg is használhatók már ezek az ajánlások. Az első pont az, hogy hogyan tudnánk egyre definiálni azt, hogy mi az, hogy kis és középvállalat. Szeretnénk egyszerűsíteni a KKV-k számára az életet és eh, a bürokráciát, ahogy Rafi kollega is elmondta, mindenképpen fontos lenne leépíteni. Biztosítani kell a KKV-k számára azt is, eh, hogy eh, az innovációikat jobban tudják hasznosítani. A Small Business Act, tehát a kisvállalkozó intézkedés csomagot át kell dolgozni, hiszen a piacra jutási lehetőségek tekintetében javítani kell a KKV-k lehetőségeit. Fontos, hogy legyen egy olyan rész része is az anyagnak, ahol azokról a jogszabályokról szólunk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban a gyakorlatban is garantálni tudjuk az egyszerű piacra jutást a KKV-k számára. Ami a helyi identitás kérdését illeti, egyetértek, hogy erősíteni kell ezt a helyi, vagy akár földrajzi identitást. Az Európai alapok az önkormányzatok, a helyi önkormányzatok számára is nyitva állnak. A szolgáltatás irányelvet is tekinthetjük egy fontos és hasznos eszköznek, amelynek a segítségével nagyobb mozgásteret, több lehetőséget tudunk biztosítani a kkv számára. Nem tudok kitérni minden kérdésre, és az összes kételyt nem tudok kioltani, csak egy dolgot hagy mondjak még el. Elhangzott az, hogy globális felépésre van szükség itt Európában, az EU 27 tagállamában. És mit jelent ez? Vannak feltörekvő országok, amelyek versenytársaink, de ezekben az országban nagyon más a társadalom rendszere, mint nálunk. Azután ott van az Amerikai Egyesült Államok, szintén versenytársunk a piacon. Ezen a, ebben a mai világban minden kapcsolatban áll mindennel, ezért eh, ilyen eh, kitekintésre van szükségünk, az egész eh, világban kell gondolkoznunk, de talán nagyobb ambíciókra lenne szükség. Persze tisztában kell lennünk a gyengeségeinkkel is, és jelenleg a KKV-k vonatkozásban a piacra jutás, illetve a hitelekhez való hozzáférés jelentik a gyenge pontokat ezek pedig kulcsfontosságúak, alapvetőek eh, a KKV-k felmaradása, túlélése szempontjából. Tudjuk, hogy jelenleg nagyon komoly gondokkal küzdenek a KKV-k a válságból való kitörés szempontjából ez eh, kiemelkedően fontos, hogy hitelhez jussanak a KKV-k. Eh, Beres asszony is említette, hogy két pillérben gondolkozhatunk. Ugye vannak, van lehet magántőke finanszírozásra gondolni, vagy de az állam is hozzájárulhat a finanszírozásra, szettől hát beszéltünk állami forrásokról is. És mindig nehéz egy KKV számára csak egy pillére, egy forrásra hagyatkozni. Amit az elnök úr is említett, a piaci finanszírozás 20%-ot tesz ki általában, és a KKV-k túlzott függőségbe kerülnek a bankoktól, hiszen az idegen tőke finanszírozásuk aránya 80%-os, és a saját tőke finanszírozás csak 20%-os. Ezen az arányon is jó lenne változtatni. És végezetül még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy a gazdasági szereplők számára is lehetővé kell tenni azt, hogy ha a jövőnbe tekintenek, akkor ott biztonságot találjanak. Hübner asszony is elmondta, mennyire fontos a bizalom. Minden gazdasági szereplő kell, hogy bízzon abban, aki a döntéseket hozza, akár állami szinten is. Ha nincs stabilitása, nincs jogbiztonság, akkor nincs előrehaladás sem, nincs fejlődés sem. Ez, ezek fontos alapelvek, amikor ezt az európai szolidaritásra épülő, épülő nagy projektet akarjuk megvalósítani. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm eh, Bastas asszonynak és eh, Perez asszonynak eh, az elmondottakat, és ezzel tulajdonképpen nem csak a mai ülés végére értünk, hanem az egész programot lezárhatjuk. Pervans egy időközi jelent jelentés, de már elkészített, ez most kerül fordításra, és május 18-án Strasbourgban lesz -e lehetőségünk arra, hogy per, eh, Pervans bemutassa a jelentését. Május 18-án találkozunk tehát, és nagyon örülök, hogy itt bár csütörtök délután van, ilyen sokan eljöttek és aktívak voltak. Köszönöm a eh, Bastas asszonynak is a munkáját, és akkor május 18-án találkozunk.